Dear colleagues, we can... Uh, Kedves kollégák, akkor megkezdhetjük az ülést. Üdvözlöm Bulcse biztos a bizottságunkban. Ma az ICAO közgyűlés után uh, tárgyaljuk meg a kérdéseket. Kanadában volt uh, októberben az közgyűlés a GMBM rendszerről beszélünk, és az elért megállapodásról. Perhaps the Commission envisage following the General Assembly decision. Let me remind the... Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a közgyűlés eredményei nagyon lényegesek a Stop the Clock jogszabályokban, hogy az interkontinentális járatok helyzetét rendezzük. Ez a jogszabály nagyon lényeges a parlament számára. Az elmúlt év eh, hónapban három parlamenti eh, küldöttséget küldtünk az ICAO fórumaira. Köszönöm, hogy eljött ma, és eh, kérem, hogy mondja el a bevezetőjét. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy önök előtt szóljak ilyen kis idővel azután, hogy Montreában találkoztunk. Önök is tudják, múlt héten nagyon fontos megállapodást kötöttünk az légiközlekedésből származó kibocsátások tekintetében Montreában, az ICAO fórumán. Az Európai Unió tárgyaló csapata, amelynek én a büszke vezetője voltam, nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ezt a történelmi jelentőségű megállapodást tető alá tudtuk hozni. Ez nagyszerű érzés volt, hogy az EU és a szomszédos országok küldöttségeit magam mögött tudhattam. 91 ország vett részt a tárgyaláson, és a megállapodás azért volt lehetséges, mert egységes álláspontot képviseltünk, és erős szolidaritást mutattunk. Remélem, hogy a jövőben is eh, építeni tudunk erre a két erős eszközre. Nagyon sokáig eh, a nemzetközi eh, légiközlekedés ügyeit félresöpörtük. A GMBM nagyon fontos előrelépés a CO2 kibocsátások ügyének kezelésében a nemzetközi légiközlekedésben. Ez jelentős fordulat, és ez nagyon jó hír. Európa mindig is ezt sürgette, hogy globális, koordinált szintű cselekvés történjen. Ez a megállapodás új fejezetet nyit a nemzetközi repülésben, és ez az első globális megállapodás a széndiokszid kibocsátás kezelésében egy globális szektor egészében. Néhány dolgot hangsúlyozni szeretnék már most. Juncker elnök eh, ígérete és politikai prioritása, hogy eh, komolyan vegyük az éghajlatváltozást. A történelmi jelentőségi párosi megállapodásra építünk, hogy dekarbonizáljuk a közlekedési rendszereket, illetve az európai alacsony kibocsátású mobilitási stratégiának is a megvalósítása ez, hogy a nemzetközi közlekedésből származó kibocsátásokat csökkenteni tudjuk. Ami a részleteket illeti a GMBM szerintem nagyon jó eredmény, hiszen egy globális megállapodás, az intézkedések figyelembe veszik az ICAO tagállamok 191 ország közötti összes járatot, nem diszkriminatórikus, minden vállalkozást egyelően kezel, méltányos figyelembe veszi a különböző államok különböző gazdasági fejlettségét. Nem a földrajzon alapul, hanem a repülési tevékenységeken. Afganisztán eh, például mentességet kap, és eh, a találkozó résztvevői pontosan meghatározott kritériumokat alakítottak ki, ezek 2027-től kötelezővé válnak. Nagyon örülök, hogy ezt az álláspontot sikerült megvédenünk, vagyis kötelező jellegű a megalapodás. 2021-től 26-ig 65 ország önkéntes alapon vesz részt a megalapodás végrehajtásában, minden tagállamot magában foglal ez. 18-20 közül azok közül az országok közül kerül ki, ahol a legnagyobb a légiközlekedési tevékenység. 2027 után kötelező részvétel azok kivételével, ahol nincsen, nincsen igazán közlekedés a legkevésbé orsz, fejlett országokról beszélünk. 2027-től a jelentősebb országokra majd kiterjed a megállapodás, hogy ne torzuljon a verseny, és minden operátor ugyanolyan elbánásban részesüljön. Úgy gondolom, hogy lehet arra számítani, hogy a kibocsátások 80%-át nagyjából 21-től 2035-ig tartó időszakban ellensúlyozni sikerül. Egy nagyon erős a felülvizsgálati záradék is, ebben a megállapodásban ezt sikerült elérnünk, vagyis, hogy a gmbm et ambiciósabbá tegyük a felülvizsgálatok során a rendszeres felülvizsgálatok révén, és hogy ezzel megfeleljünk a Párizsi megállapodásnak. Az EU technikai és pénzügyi segítséget nyújt a kevésbé fejlett országoknak, hogy egyetlen ország sem maradjon ki ebből, és az államjaink nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettséggel tartoznak 2019-től. Párizs nagyon nagy előrelépés volt, köszönettel tartozom a parlamentnek, tudom, hogy fontos szerepet játszottak a párizsi megállapodás, az első igazán globális, globális klíma megállapodás az EU nemzetközi erőfeszítései ugyan külön nem említi az egyezmény, bár én ezt szerettem volna. Az ICAO és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet feladata, hogy a gyorsan növekvő kibocsátásokat csökkentsék. A Párizsi megállapodás megfelelő lendületet adott ennek a munkának, a tárgyalásoknak, így születhetett meg az ICAO közgyűlésén a megállapodás. <clears throat> Remélhetőleg egy hasonló megállapodás a hajózási ágazatban is megszületik, és remélem, hogy más ágazatok is ihletet merítenek, nem csak a közlekedési ágazat ebből a megállapodásból, hogy kötelező bérvényű terveket alakítsanak ki. A közlekedéshez kapcsolódó kibocsátások csökkentése a következőképpen történik a GMBM-et, felülvizsgálják idővel, és ezt hosszú távú célkitűzések meghatározása követi majd a párizsi megállapodás nyomán a piaci alapú megoldás nem elégséges, ha valóban csökkentést akarunk. Olyan intézkedésekre van, van szó, amelyek a GMBM-en túlmennek, a repülőgépek technológiának javítása és a zöld technológiák előtérbe helyezése, fejlesztés és a kutatás nagyon fontos terület. Másodszor operatív javítások, nagyon sokat tettünk ezen a területen, nagyon sok eh, RNA pénzt fordítottunk erre. <clears throat> Ez olyan eh, terület, eh, ahol javulásra kell számítanunk. Harmadszor fenntartható alternatív energiaforrásokat kell kidolgozni a légi közlekedés számára, például a bioüzemanyagok felhasználásával. Bizonyára tudják, hogy néhány héttel ezelőtt Európa elindította az első hidrogén meghajtású repülőt. Reméljük, hogy ez is majd egy sikeres vállalkozásra növi ki magát. Most vizsgáljuk ennek a megállapodásnak eh, a hatását a kibocsátás kereskedési rendszerre nézve. 2017-re a bizottság eldönti a következő lépéseket, most a bizottság elemzi a lehetséges opciókat, figyelembe véve az EU ETS-t. A legfontosabb eh, része a munkánknak, hogy a klíma célkitűzéseket teljesítsük, már most elmondhatom, hogy az elveket nagyon pontosan rögzítettük, nincsen kettős számítás, stb. stb. ugyanolyan robusztusság szintet használunk, mint amit a jövőre elképzelünk. A tárgyalások nagyon kemény tárgyalások voltak, maga a megállapodás már nagy siker, de ez nem csak egy kiindulási pont, a következő lépés, hogy biztosítsuk a technikai és végrehajtási szabályok megalkotását. A műszaki kialakítás elemeit a megállapodás nem tartalmazza, csak kereteket, mint a nyomonkövetés, jelentéstétel és a hozzáférhetőségi kritériumok. A GMBM így 2021-től megfelelően működhet, az ICAO-ban elfogadott szabályokat az európai és nemzeti jogszabályokban is érvényesíteni kell, és következetesen végrehajtani. Ez nagyon lényeges ez a megállapodás, történelmi jelentőségű. Az Európai Unió megtartotta globális szereplői státuszát, Számítok az önök támogatására is, hogy közösen formáljuk ezt az ambíciózus, kiegészítő lépés sorozatot, és hogy ezt konstruktív módon tudjuk véghez vinni az EU közös rendjén belül. Kedves képviselők, a Juncker Bizottság a növekedést, a foglalkoztatást és a klímaváltozást tűzte ki prioritásként a globális versennyel szemben nézve az a légiközlekedési ágazat összekapcsolja a világ többi részével gazdaságunkat és biztosítja a versenyképességet. Nagyon fontos tervez, hogy a <clears throat> következő évtizedekben továbbfejlesztjük a légiközlekedést Európában. Lássunk tisztán, nem az a lényeg, hogy több járat legyen Európában, és az sem, hogy olyan drága legyen a repülés, hogy ismét csak a gazdagok privilégiuma legyen. A múlt heti megállapodás a fenntarthatóságot minden járatba, minden repülő útonába beépíti, mert globális megállapodásról van szó. Meggyőződésem, hogy volt, aki ambiciózusabb megállapodásban reménykedett, hogy csökkenjenek a kibocsátások, az EU például többet akart, és nagyobb ambíció érdekében tárgyaltunk a 2013-as legutóbbi közgyűlés óta, de megállapodásra jutottunk, amely tiszteletben tartja a számunkra legfontosabb sarokköveket. Ez nagyon lényeges. Továbbra is azon dolgozunk, hogy javítsuk ezt a megállapodást a technikai tárgyalások során és a felülvizsgálat során. Büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unió fontos szerepet kapott ebben a bátor lépésben, és hogy a megállapodást el tudjuk indítani az polgári repülési ágazat szémentesítésében. Köszönöm a parlamentnek és a közlekedési és a Környezetvédelmi Bizottságnak a támogatást. Julie Görlingnek és Bass Eckhartnak szeretnék külön köszönetet mondani, remélem jól mondom a nevüket, az NV bizottságból és Ian Nilssonnak és Ian Ordellinek a Trump bizottságból. Ők a Montreali EU tárgyalócsapat tagja is voltak de nagyon sokan fontos hozzájárulással értek a TRAN és az NV bizottságokból, akik a tárgyalásokat bel politikai és globális szempontok alapján nyomon követték az EU legjobb érdekeit segítve. Tudjuk, hogy sok munka van még előttünk, de nagyon nagy kíváncsisággal várok, várom a következő fordulót, és remélem, hogy itt is eredményekről tudunk majd beszámolni. Köszönöm. We can start with the usual first two. Köszönöm szépen. Először a koordinátorok az első körben, a második körben pedig a szakbizottság tagjai szólnak, majd meg Léze kolléga. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a bizottságnál, tagállamoknak dolgozóknak, és különösen azoknak a képviselőtársaimnak, akik Montrealban is eh, jelen voltak. Ugye múlt héten a parlament is eh, ratifikálta a párizsi megállapodást, és Manfred Weber frakcióvezetőnk is azt mondta, hogy az emberiség legnagyobb tette az, ahogyan küzd a klímaváltozás ellen. A vitában hallottuk, hogy a légi közlekedésnek az emisszióban csak nagyon csekély a részesedése, de hát ez a emisszió nőni fog, ha nem teszünk semmit ellene. Ha megnézzük a párizsi megállapodás, 129 országról van itt szó, ha az összes kibocsátásokat összeadjuk, akkor ez, itt olyan országok vannak benne, mint Magyarország vagy Finnország, tehát nem, vagy Katar és Szingapur, és senki nem értette volna meg, hogyha Magyarország, Finnország, Katár vagy Szingapúr azt mondták volna, hogy a mi kibocsátásunk annyira kicsi, hogy nekünk nem kell csatlakozni a megállapodáshoz. Ez fontos cél volt mindig is az Európai Unióban mindenki számára, hogy megszülessen ez a megállapodás. Lehet, hogy véletlen, de múlt csütörtökön vitattuk meg a Marrakesi Klímakonferencia jelentését, és változtatások nélkül került ez elfogadásra. A plenár, a parlament nagyon csalódott, hisz, hiszen illetve nem attól, nem abban csalódtunk, ami a papíron szerepel, a szövegben, hanem egyáltalán, ami ennek a e, tárgyalássorozatnak az eredménye lett e, Marrakes ügyben. Klímaváltozás, hogy itt a kiegyenlítési mechanizmusok működnek-e majd, hogy tényleg segítünk-e majd a e, környezetnek, hiszen az ETS kapcsán ezt az iparágat sok pofon is érte és ez 2027-től már kötelező célkitűzések lesznek. Persze mondhatjuk azt, hogy ezt ez mind borzasztó, utasítsuk el, és csináljunk valami mást, térjünk vissza a megszokott kerékvágásba, az eredeti irányelvhez. Hát ezt nem ajánlanám. De hát úgy gondolom, hogy arra kell építenünk, ami már most megszületett, ami elég nehéz szülés volt úgyis, és most két opciónk van. Az ETS-t megtartjuk Európában, ez egyik, és ha szükség van rá, tovább fejlesztjük egy kompromisszum jegyében a Stop the Clock és az eredeti hatály és irányelv értelműben. Biztos az, hogy jó lenne, ha ezt megerősíteni. Pár nappal ezelőtt egy beszélgetés során azt mondta, hogy itt semmiképpen nem fog engedni, nincs semmilyen alkú, ami szerint az EU lemondana az RTS-ről. E a néppárt alapvetően foglalkozott az emissziókereskedelmi rendszerrel. Született a frakciónkban egy írásos anyag erről. Az a célunk, hogy Európán belüli e, repülőutaknál közelítsük a követelményeket más ágazatokkal szemben állított e, követelményekhez, a céliparra vagy akár a vasútra gondolhatnánk. A verseny nagyon fontos, és a légiközlekedés versenyképessége is de itt, itt három centről beszélünk szemben az acéliparban, illetve a e, vasútnál egész mások a számok. Ezért itt egy fair kompenzációs rendszerre van szükség. Ennek a részleteire nem kívánok kitérni, de legalább ebbe az irányba kell haladni. Ami a nemzetközi légiforgalmat illeti, illetve az EU RTS rendszerét, hát nehéz, nehéz ügy ez. Most nincs okunk arra, hogy visszatérjünk a korábbi hatályhoz. Itt a jogalkot változtatásban van szükség változásra. 2017-től ismét vonatkozik az ETS interkontinentális járatokra, mondjuk ez, szerintem ez nem lenne jó. Inkább változtatásra van szükség az USA 2020-tól 2021-től sok mindenben részt vesz. És Kína, Kínára is rákérdeztek, de Kína karbon semleges növekedést akar. Ezek kérdések, itt feltennék egy költői kérdést, nem akarok senkit zavarba hozni, de e, mondjuk tegyük azt, hogy az USA, Kína, Katar, Szingapur, e, sok e, ország, ahol fontos nagy a, nagy a repülés, önkéntesen részt vennének az ICAO rendszerében, akkor ezt üdvözölnünk kell és motiválni kell ezeket az országokat e felé. De van néhány gazdag ország, akik az egyes mellékletébe szerepelnek, Kyoto és Párizsi érdekében, és ők nem vesznek részt ebben. Akkor milyen alapon mondhatnánk, ugye hogy USA-val, Kínával meg tudunk egyezni, és hogy az ICAO helyettesít egy európai megállapodást. De mit kezdjünk eh, ezzel, hogyha Mondjuk Oroszország nincs ebbe benne. Miért ne vonjuk be Oroszországot az eu be Ezeket a kérdéseket is meg kell fontolni, hogy minél több országot fedjünk le az ICAO-n keresztül, és hogyha ez nem működik, hát akkor gondolkozunk valami más instrumentumban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a biztosnak, hogy eljött. Your point of view on... Köszönjük, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait és gondolatait. Ebben a szakbizottságban tudjuk, hogy 2006 nagyon nagy év volt, 2016 valószínűleg ezt szerette volna mondani a felszólaló a klíma megalapodás szempontjából. Meggyőződésünk, hogy mindkét megállapodáshoz további munkára van szükség, hogy valós kibocsátási csökkentések történjenek, de jók a jelzések. Ezzel az SMD nevében mi óvatos optimizmussal gondolkodunk a megállapodásról, amit az ICAO konferencia ért el Montrealban, a széndiokszid kibocsátást ez nem csökkenti, hanem súlyozza. Igen, ilyen szempontból történelmi jelentőségű ez a megállapodás, de kétségeink vannak, hogy ez elégséges-e. Meggyőződésünk, hogy emellett hatékony intézkedésekre van szükség, a kibocsátások csökkentése érdekében. A kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy az ICAO politikák valóban megfelelnek majd a párizsi megállapodásnak, illetve annak a célnak, hogy szémentesítsék a közlekedési rendszert. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez a megállapodás jelen formájában nem járul hozzá ahhoz, amit a párizsi megállapodás követel, ez lehet annak a folyamatnak a kezdete, amit az ICAO, ICAO a civil társadalom egyelő partnerként próbál elérni. Egyetértünk ezzel a lelkesedéssel, üdvözöljük ezt a megállapodást, de az EU ETS garanciáiban is hiszünk. Úgy gondoljuk, hogy az ICAO-nak robusztis kritériumokat kell kidolgoznia az intézkedések kidolgozásában, ha másfél százalékra szeretnénk korlátozni a globális felmelegedést. Beszélt a bioüzemanyagokról is. Biztosítani kell, hogy a bioüzemanyagok használatá során a fenntarthatósági kritériumokat is figyelembe vesszük. Az le, földlefoglalásokra és a, az erdőfelszámolásokra is ki kell térnünk. Vannak kérdéseink, ahol többet szeretnénk még tudni. Például a bizottság <clears throat> hogyan szeretné az ICAO-MB ambíciói és a 2030-ra vonatkozó párizsi célok közötti különbséget hogyan értelmezik, és hogyan tudják biztosítani, hogy a kártékony privilégiumok az egyes ágazatban megszűnnek, és hogy valóban komolyan gondolkodunk-e az ETS megerősítéséről. A bizottság szerint a nemzetközi légi közlekedés, az az ágazat, ahol a leghatékonyabban lehet a kibocsátásokat csökkenteni. Zárásképpen összességében az a benyomásom sokszor, hogy a légi közlekedési iparág ellenáll a piaci alapú megközelítéseknek, csak a stopgepekkel foglalkoznak egy olyan formulával, amelyet amelyben bioüzemanyagokat is használnak. Ez jó lépés, pozitív lépés, kétséges, hogy elégséges-e, és szeretnénk tudni a bizottság elképzeléseit ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is. Köszönöm. Now, Julie Gerling. Julie Gerling következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Vóz biztos asszonynak, illetve szeretném elismerni a munkáját. Jó párszor megemlítettük nevét, de szeretném Hendrik Kalalányt is megemlíteni. Nem tudom, hogy Hendrix itt van-e mai napon, vagy Hendrixnek a munkatársai itt vannak-e. Hát igen, elég ö, intenzív volt a közös munka, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Remélem, hogy sikerül majd koordinálni az európai erőfeszítéseket. Nagyon érdekes volt megnézni azt, hogy a tagállamok hogyan működtek együtt. Tehát valóban itt óriási az eredmény. Azt hiszem, hogy így az elmúlt három év hátrányosan, hátrányos eseménye után ez, ez egy pozitívum. nagyon jól tudtuk, hogy a tárgyaló asztalon levő határok, vörös vonalak nem, nem ugyanazok, mint mondjuk hat hónappal ezelőtt lettek volna. De aztán megszületett ez az egyesség, és szépen változtattunk a dolgokon, és az a, annak is azért is hálásak vagyunk, hogy a negatív, erő, negatív erőknek ellenálltak. Az önkéntes fázis csak 2020 körül indul el, 2027 körül indul el a kötelező fázis. Úgyhogy itt, itt ugye még nagyon messzi időpontokról beszélünk, illetve az azután következő területek sincsenek pontosan definiálva. Nem mondhatom azt, hogy minden egyes szóval egyetértek. Engem aggat az, illetve a delegációnkat is aggasztja az átláthatóság, hiszen az, a szábsztól induló folyamat, a kodifikáció, a jogszabályban való megfogalmazás bizony nehéz. Az ICAO szabályai az EU megfigyelő státuszával együtt, illetve a titkosító intézkedések, amelyek érvényben vannak, különösen az államok, az országok tekintetében. Tehát ugye nem oszthatják meg az Európai Parlamenttel a munkadokumentumokat, erre gondolok, de egymással sem. Tehát ezek mind-mind nehézségek. nem osztják meg tehát a dokumentumukat a civil szervezetekkel sem, és így tovább. Tehát az egész nagyon homályosan működik. Többször elmondtam ezt egyébként az IKO elnökének is. Szépen udvariasan végighallgatott, és kész. A bizottságra hagyatkozhatunk csak, annak fényében, hogy megtudjuk, milyen erőlépés történt az általunk kialakított benchmarkok tekintetében. Hat hónappal ezelőtt nagyon fontos célkitűzésben állapodtunk meg, gondolok itt a három évre, és ezt, ezt, ezt sikerült megvalósítani. És itt nem csak az, a felülvizsgálatról van szó, hanem arról az erőfeszítésről, miszerint javítani kell a helyzeten. Aztán a regionális, a regionális elképzelések nem szerepelnek pontosan a szövegben. Aztán ott van az offsetek minősége. Sokat beszéltünk arról, hogy nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt, nagyon jó lenne, hogyha a, itt a szaktutásra, a szakértelemre hagyatkoznánk az offsetek kapcsán. Érdeklődéssel tekinte a hatástanulmányra, nem tudom, hogy erről ezt említette, de jó lenne, hogyha megmondaná, hogy pontosan ez mikor születik meg. A januári jelentésben lesz ez, vagy pedig már korábban is láthatjuk, hiszen úgy gondolom, úgy érezzük, hogy a GMBM nettó hatása alacsonyabb lesz, mint hogyha egész egyszerűen folytatnánk a jelenlegi úton a munkát. Ez azt hiszem azt is maga után vonja, hogy nagyon alaposan fontolóra vegyük ezeket a kérdéseket. Megszületett ez a globális megállapodás. Ezt Stockholm szindrómának is nevezik. Az ember teljesen belekeveredik a dologba, de jó az, hogyha egy pár nappal később hátralépünk, hátralépünk egy-két lépést, és megnézzük, hogy pontosan mi is történt progress that. But it's not a case of sitting back. It is a case of just saying that this is just. Tehát nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy az út elején járunk. Várom tehát a következő időszak munkáját, illetve a DJ Klimával való együttműködést is, és meglátjuk, hogy mi történik majd a jövőben. Ez a megállapodás egyébként teret nyitott teret nyitott arra is, hogy a mi változásainkat, változtatásainkat ütemezzük, ahogyan Peter elmondta, nagyon sok lehetőség van előttünk. Igen, látom, elnök úr, látom már a kalapácsot. A lényeg, amit mondani szeretnék, hogy köszönöm szépen az eddigi munkát, és várjuk a jó eredményeket. Elnézést, mondja az elnök, de még hosszú a felszólalók listája. Gebrandi úr. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Én is szeretnék köszönetet mondani az ALDE nevében az elvégzett munkáért. Bár kritikus hangot fogok megütni, mégis úgy gondolom, hogy ön nélkül, illetve az Európai Unió óriási erőfeszítései nélkül soha nem jutottunk volna idáig, soha nem született volna meg ez a megállapodás, és erre büszkék kell, hogy legyünk, Ugyanakkor azt hiszem el kell gondolkodnunk azon, hogy ez elegendő-e, kellő mértékű-e. És még mindig nagyon nehéznek tartom azt, hogy válaszoljunk arra a kérdésre, hogy félig tele van-e, avagy félig üres a pohár. Azt bizonyára tudjuk, hogy nincs tele, és amikor az éghajlatváltozásról beszélünk, akkor abban a pillanatban, ahogy nehézé vagy fájdalmasra válik az, az eszmecsere, Általában elrugaszkodunk a valóságtól. Egy-két adatot szeretnék szolgáltatni. Hogyha az 1,5 alatt akarunk maradni, akkor még mindig 5 évnyi szén költségvetésünk van. Hogyha a kettő fokkal számolunk, akkor 20-30 év áll rendelkezésre. Ez a jelenlegi kibocsátási ráta alapján. Ez pedig azt jelenti, hogy minden ipari ágazatra nyomást gyakorolunk, hogy korlátozzák a kibocsátást. Ami a, a repülést illeti, itt a, a kibocsátás növekedését próbáljuk visszafogni, illetve ellensúlyozni az offset segítségével. Hogyha megnézzük, hogy mi született Montrealban, nos, szerintem ez nem nem tett eleget a 2013-as ígéretnek, hiszen az ICAO akkor egy globális rendszer felállítását ígérte, szénsemleges növekedést 2020 után, de hát erről most szó sincs. Most a növekedéssel foglalkozunk, és az ICAO még a saját ígéretének sem tesz eleget, a három éves ígéretének. Igen, cinikusnak gondolom azt, hogy a Párizsi megállapodást éjjeneztük, és egy nappal később nem tudunk olyan megállapodást kötni, amely megfelelne, vagy legalábbis közelítene a pározi, párizsi megállapodáshoz. Hát erre gondolok, amikor a valóságot emlegettem. Nem szeretném megismételni azt, amit a kollégák elmondtak. Azt hiszem, hogy itt az Európai Unióban, különösen a parlamentben nagyon nehéz helyzetben vagyunk hogy hogyan is fogjuk megítélni ezt a megállapodást, illetve mit teszünk a saját ETS rendszerünkkel. És itt nem szeretném megemlíteni a különböző elemeket, mint az ellensúlyok, tehát az offset minősége többek között, de azt hiszem, hogy egy nagyon nehéz döntés előtt állunk. Két konkrét kérdésem is van. Igaz-e, hogy az önkéntes fázisban az országok még kiléphetnek? Tehát hat éven belül. Ez azt jelenti hogyha egy év elteltével úgy tetszik, úgy gondolják, hogy nem tetszik nekik, akkor, akkor ki, kiszállhatnak-e? Tehát van-e, van-e itt bármilyen kötelezettségvállalás, vagy pedig teljesen önkéntes? Másodszorban, hogyha jól értem, akkor Kína kötelezettségvállalása nem olyan erős, mint amennyire azt szeretnénk, nincs teljesen összhangban a szénsemleges növekedési definíciónkkal. Tudna reagálni erre a két kérdésre? Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Chairman. And... Köszönöm. Eckhától. Mm, nagyon jól mondta ki a nevemet. Kiegészítve a kollégákat, hiszen azt hiszem, hogy elég egyöntetű véleményt fogalmaztunk meg erről a megállapodásról. Igazából ez attól függ, hogy honnan nézzük. Az ICAO nézőpontját alkalmazzuk, vagy pedig az éghajlatét. És ez a két világ, e között a két világ között sokáig szakadék, szakadék húzódott. 2013-ban beszéltünk az éghajlatváltozásról az Európai Unióban, de az ICAO-n belül még kevesen említették meg ezt a témát. Azt hiszem, hogy az EU számára ez fájdalmas tanulság lehet de azt mondhatjuk, hogy már akkor világos volt, hogy eh, az EU a vita előtt jár, hiszen látjuk most 2016-ban, hogy az éghajlatváltozás sokkal inkább bekerült a tárgyalóterembe, különböző országok miatt, Burkina Faso, Guatemala, a Marshall-szigetek és így tovább. Nagyon sok ország felszólal azért, mert látják az éghajlatváltozás hatásait, és már nem csak elméleti síkon vitázunk. Egyértelműen látszott ez, és nagyon jó volt az, hogy ez történt, hiszen ez az icao belüli eszmecserét, illetve vitát is megváltoztatta. Nagyon örülök annak, amikor Julia saját anyanyelvén beszél, mert akkor olyan kifejezéseket használ, hogy, hogy egy, egy kicsit homályos az ICAO. Hát én nem ezt a, nem ezt a melléknevet használtam volna, hanem azt, hogy régi módi, de hát ez ugye az angol nyelv bárdolatlan használatára utal csak. Környezetvédelmi delegációként eddig nem is engedtek volna be bennünket, annyira szokatlan volt számukra az EU-s delegáció, pedig nagyon is jól tudjuk, hogy az ICAO tárgyalótermében politikai dolgok vannak, politikai aspektusok, tehát én is hangsúlyoznám azt, amit Julia elmondott, fontos az átláthatóság, hogyha bízni akarunk a jövőbeli ICAO fellépésben, akkor nagyon sok mindennel foglalkozni kell, de az átláthatóság a kulcs. Ez pedig még eddig nem kap központi szerepet. A végrehajtó bizottságban, az igazgató tanácsban, a plenárison A plenáris az, az interneten követhető, de az előtte levő igazgató tanácsi vita az zárt ajtók, mögött, tart, zárt ajtók mögött zajlik, és ott twitteken keresztül lehetett csak tájékozódni arról, hogy egyes ország ilyen álláspontot képviselhet. Nos, ez nagyon jól megmutatja, hogy az ICAO e hogyan is áll az átláthatóságban. Szerintem ezzel mindenképpen foglalkozni kell, hiszen hogyha az ICAO e bizalmat akar képíteni, akkor az átláthatóság létfontosságú. Ami pedig magát a megállapodást illeti, szerintem a kollégák nagyon sok mindent elmondtak, a kérdések már megszülettek. A legfontosabb kérdés számunkra az, hogy tudtuk, hogy a globális eh, MBM-ről volt egy állásfoglalás, de van egy másik általános éghajlatváltozási állásfoglalás, és ebben a szénsemleges növekedés szerepel. Nagyon sok ország fenntartással élt, Oroszország, India a globális MBM eh, keretében is fenntartással élt egyébként, de Kína, Argentina, Venezuela, igen, igen, igen. De hát ez már a játék része. A lényeg, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Kína még mindig nem igazán vállalta fel a 2020 utáni szénsemlegességet, szénsemleges növekedés. Tehát nem érzik kötelezőnek azt, hogy ezt, az, ezt a célt teljesítsék. Ez is nagyon fontos, hogy ezt hogyan értékeljük. És természetesen a második kérdés az az, hogy hogyan lehet egy hosszú távú célkitűzést megvalósítani. Itt ugye most egy három éves felülvizsgálatról beszéltünk, de mi a helyzet a hosszú távval? Ezt se felejtsük el. És végül még egy utolsó, utolsó megjegyzés, mert már megint lóbálja a kalapácsát az elnök. Kicsit korai szerintem ez. Tehát az IKEA-nak megvan a házi feladata, de nekünk is itt az Európai Unióban, hiszen Montrealban az ICAO számára az alapot építettük föl, és most erre kell fölhúzni a további építményt. Látjuk a kanadai vitát, ami a szénadót, szénadóról szól, és ebbe benne van a repülés, a légi közlekedés is. Aztán ami a pilótákkal kapcsolatos vitát illeti, ott is az egész légiközlekedésről vitáznak. Tehát változik a diskurzus, és talán el is jött annak az ideje, eljött az idő arra, hogy valóban változtassunk Európában. Igen, vitázunk az ETS-ről, de vitáznunk kell arról is, hogy milyen jövőbeli fellépéseket tervezünk a belső piacunkon, ahogy azt mi hívjuk. Tehát megvan a házi feladat Montreában, de megvan a házi feladat az Európai Unióban is és ahogy elmondtam, az alapokat letettük, ne ez legyen a plafon. Thank you very much, dear coordinators. You have... Köszönöm. Kedves koordinátorok, mindenki 5-27 percig beszélt. Most nagyon kevés időnk van a többi, többi kollega számára. Azt javaslom, hogy most mindenki tegye fel a kérdéseit, és utána egyben válaszol majd a biztos asszony. Hívó Belet, kérhetem egy kicsit rövidebben, ha lehet kettő percben mondjuk. Köszönöm, elnök úr. Igen, megpróbálom. Üdvözlöm biztos asszony itt az MV bizottságban. Múlt heti Bloomberg story. Ez arra példa, hogy mondjuk valaki Casablanca-tól repült Madridba 750 kilométer, és 2030-ban 50 és 130 dollár között lesz az ár. Ez kiszámolja, hogy akár hány vagy van a repülőn, 81 cent utasonként. Hát ez ebből vezeti le a Bloomberg, hogy nem túl ambiciózus ez a megállapodás. De mi a lényeg, hogy azért a, ez az ágazat is kiveszi a részét, az RTS e dosszié előadója voltam, az egész ipar, az energetika, és minden ágazat nagyon sokat kell, hogy tegyen ahhoz, hogy a 2030-as célokat elérjük. Nem lehet az egész terhet ráterelni az acéliparra, többi ágazatra, igenis a légi közlekedés is ki kell, hogy vegye a ráeső része. Ezért a kérdés az, hogy mik a garanciák. Julie elmondta, hogy nagyon sok tapasztalatunk van itt az EU-ban, de mi a garancia arra, hogy ezt majd figyelembe is veszik a többiek? És ugye, ugye az ICAO egy kevésé átlátható szervezet, ugye az OPAC szót használta Julie. Nos, valóban nekem is feltűnt, hogy mennyire kevésé transzparens, hogy az ICAO működik, ez igazából egy eh, ENSZ lerakat, eh, ha így fogalmazhatok, eh, de újra és újra azt kérjük, hogy ön is hívja fel az ICAO-t arra, hogy átlátható módon tevékenykedjenek. Kérem, hogy ezt közvetítse az ICAO felé. Köszönöm, Nilsson úr. Köszönöm. Én is a delegáció tagja voltam, tehát ott voltam Montrealban, közlekedési szakbizottságot képviseltem. És azt kell, hogy mondjam, hogy Montrealban valóban nagyon jó volt az együttműködés a három intézmény, a bizottság, a parlament és a tanács között. Ez egy jó jel azért, hogy az EU-s intézmények között milyen jól jó volt az együttműködés, egy csónakban evezünk, hiszen végül is a tagállamok döntenek az ICAO-ban. A tagállamok felé is tisztelettel kell adóznunk, ugyanis az EU végül is képes volt arra, hogy összehozza a tagállamokat, és így a tanács végül is nagyon jó munkát végzett. És itt is elmondom, hogy a Montreali tanácskozás végén is üdvözöltük ezt a történelmi eredményt, hiszen először sikerült világméretű megállapodást kötni. De minél több mint tagállam, vagy több, több képviselőtársam is elmondta, hogy egy olyan robusztus rendszert kell a következőkben létrehozni, ami tar fenntartható, ami hosszú távon is működésre képes több innováció, technológiai fejlődés, bioüzemanyag, megújuló energiák, ez, ez mind-mind ide tartozik. És hogyha sikerül egy ilyen komoly rendszert létrehoznunk, akkor lesz igazán a megállapodás nagyon eredményes. De hát ehhez még több lépés kell tenni. És erről is beszélnünk kell, ha már eljött ide biztos asszony hozzánk az IAZA rendelet, stratégia, még sok lenne a kérdés, de majd ezekre egy következő alkalommal térünk ki. Foster asszony. Köszönöm, elnök úr. Örömmel látom a biztos asszonyt és munkatársait, és halalai urat tegnap üdvözölhetünk a közlekedési szakbizottságban. Nos, itt nem Eh, csak három éve foglalkozunk ezzel. Péter Lizével, az előadóval együtt mi már legalább tíz éve foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, és sokan itt a parlamentben eh, elkeseredetten küzdöttünk azért, hogy jó végeredmény szülessen. Lehet, hogy ezt nem mindenki üdvözli, de a rendszer eredetileg ugye az, az Európai Unió soha nem tudta volna abban a formában végrehajtani, túl ellenmondásos és restriktív volt Boroszon, eh, eh, torzította volna a versenyt, és nem volt meg a politikai akarat eh, sem ahhoz, hogy az a rendszer tovább működjön. Köszönetet kell mondani a tranos kollégáknak is, hiszen ők is egy nagyon hatékony delegációval jöttek Montrealba és Ottavába májusban. ez a, ezek a ez mind a két csoport is nagyon jól tudott együttműködni, hogy előre lépjük. A biztos asszony is teljesen állapította meg, hogy igazából a technológia teszi mindezt lehető, teszi lehetővé, hogy ez működjön a légi közlekedésben. Szerintem nagyon jó, hogy a vállalatok már évek óta dolgoznak azon, hogy kialakuljon egy működőképes rendszer volt, a Clean Sky, a Cesar, ezek mind kell, hogy folytatódjanak. És végül jó, az ICAO nem tökéletes, egyik intézmény sem tökéletes, különböző szabályok mentén dolgoznak, de hát ez lehet, hogy egy luxus probléma. Hogyan tudjuk megváltoztatni az IKEA struktúráját? Inkább fontosabb ennél az, hogy jó együttműködés legyen az EU-val és a tagállamok között, mert szerintem csak időpocsékolás, hogyha az IKEA struktúrát akarnánk megváltoztatni. Egy kollega kompromisszumról beszélt, hogy kompromisszumra kell jutnunk. Ez egyfajta, még ez, ez visszamenő lépés jelentene a régi LTS-hez. E pedig nekünk előre kell lépni. Ez nagyon nagy hiba lenne a, akár ennek a bizottságnak, akár a Trump bizottságnak a tagjai azt gondolnák, hogy vissza lehet forgatni az órát, és vissza lehet térni ahhoz a rendszerhez, ami az eredeti javaslatban szerepelt. Nem, ez, ez nem fog megtörténni ez nem lehetséges, és nagyon nyíltan mondom, biztos asszony, ön szerintem kitűnő munkát végez. Mi nagyon sokszor bíráljuk a bizottságot, de Ön eh, nagyon jó munkát végzett, a tagállamok is, eh, remek volt az együttműködés. De az a véleményem, hogyha most nem kapjuk fel a labdát, és nem futunk vele tovább, mert most van a legnagyobb esélye annak, hogyha valóban azt akarjuk, hogy az emissziók eh, kapcsán egy jól működő rendszert hozunk részre, akkor erre most van a legnagyobb esélyünk és ez a parlament, ez szétrobbanthatja. Könyörgök nekik, hogy ne tegyék meg, mert ha most nem leszünk sikeresek, nem tudom mikor. Mindenki részt vesz ebben. Tudjuk, hogy néhány nagy országgal vannak komoly nehézségek, de azért ők is részt fognak ebben venni, mert nekik is érdekük. Hát még egyszer köszönöm önnek a munkát, és biztos vagyok abban, hogy remélhetőleg minden parlamenti képviselő, minden szakbizottság részt vesz majd ebben az együttműködésben. Én mindent meg fogok tenni azért, hogy minél megadjam önnek azt a támogatást, amire szükség van. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Megpróbál ne kelljen itt majd a kalapácsot ütögetnie, csak kettő percben. Igen, tudjuk, hogy biztos asszony is, és a kollégák is, akik ott voltak Montrealban, nagyon sokat tettek az ügyért, és valóban ez egy történelmi, igen többen elmondták, a COP21 kapcsán is senki nem gondolta, hogy ez tényleg működni fog, hogy mindenki aláírja. Jó, persze az aláírás még nem cselekedett. Ami az ICAO-t illeti, hát én nagyon szkeptikus vagyok, hogy bármi az ICAO megreformálisan működhet, de itt az eredmény kapcsán az teljesen világos, hogy Örülök, hogy ez a vita itt zajlik az Henryben, mert kicsit féltem, hogy többen itt morogni fognak, hogy mi nem ezt akartuk, de én meg vagyok győződve arról, hogy ez az eredmény, még akkor is, hogyha ez most még csak önkéntes, ha nem vesz benne mindenki részt, ez olyasmi, amire lehet építeni. Különösen, hogyha a Review Close szerint három évente lesz egy új felülvizsgálati eh, ülés, tanácskozás. Hogyha a cop 21 aláírták, hogy lehetőleg másfél fokra kell korlátozni a melegedést, Nos, de hogyha másfél foknál mondjuk a korallok már elpusztulnak, akkor az óceánok is összeomlanak. De mm, a kérdésem fel is közeledek lassan. Már vannak hidrogénre működő repülők, és a jövőben még eh, lehetőség lesz más üzemanyagokra is. Tehát esetleg eh, kerozint és emissziót lehet eh, megtakarítani azzal, hogyha legalább a, a taxi során, a, még a földön a, a repülő mondjuk nem kerozint használna, hanem ilyen korszerűbbeket. A, akár cseppfolyósított földgázt, ezt már több országon használnak hol lát a lehetőséget arra, hogy esetleg a technológiai előrelépéssel, más politikával lehetne előrelépni, és ha igen, akkor milyen területeken, milyen kérdésekben? Köszönöm, Szerimovics úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy eljött és beszámolt nekünk erről. Valamennyien nagyon hálásak vagyunk azért, amit tett, már többen is elmondták, mert dicsérni is kell, annyira kitűnő munkát végzett. De engedje meg, hogy ért kicsit kritikus megjegyzéseket is tegyek a dolog folytatásával kapcsolatban. Valamennyien egyetértünk abban, hogy ez még nem elég, többre van szükség. A kérdésem az, hogy mi a terve, hogy a megállapodás konkrét részletei is teljesüljenek, és az EU hogyan akar hozzájárulni ahhoz, hogy a következő években ennek a megállapodásnak a részletei is megszülessenek. Mi a terv arra, hogy erősítsük a a repülési ágazat versenyképességét. Mert hogyha megengedjük nekik, hogy ne tartsák tiszteletben a megállapodást, most nem csak a kötelező időszakban, hanem az önkéntes eh, időszakban is, akkor eh, az versenyképességet ez mindenképpen érinti. Eh, hogyan kívánja ön tehát javítani a versenyképességet, és mint ennek milyen hatása van, vagy ez hogyan működhet az egységes piacon? De a Svén Parlament tagja vagyok, ez nem ugyanaz, mint ha valaki egy Benelux ország parlamentjének a képviselője. Itt felül az emberi vonatra, és pillanatok előtt másik országban, Svédországban ez lehet 15 óra. Tehát hogyan tudunk egy még jobb megállapodást megkötni? Szeretnék hallani öntől valamit a tervekről. Köszönöm szépen, és Kárdemacher asszony utolsóként. Köszönöm. Csak egy kérésem lenne az egész vita kapcsán, mert a múltban is ez sokszor előfordult. Én értem, ön, mint főtárgyaló és a többiek, akik ott voltak Montrában, önök számára ez egy nagyon nagy dicséret, és ezt ünnepelni is kell, persze ez a dolog része. Másrészt viszont miután újra és újra ismétlünk valamit, attól még az nem válik valóra, hanem benne van az a lehetőség is, hogy megnyugtatjuk magunkat és elalszunk. Ez egy remek lépés a jó irányba, de egy első lépés, ahogyan Péter Lize és mások is elmondták, de azért vigyáznunk kell arra, hogy azért, mert most annyira örülünk ennek, hogy valamit elértünk, nem volt mindenki az itt ülő közösen biztos, hogy valóban sor kerül erre az első helyes lépésre, de hát most az, attól, hogy örülünk, nem felejtjük e, el azt, hogy tovább kell dolgoznunk, hogy az első lépést újabb lépések kell, hogy kövessék a párizsi klíma megállapodás céljait még nem értük el. Tehát fontos, mondjuk ki, igen, remek, de még nagyon sok a nyitott kérdés. Koncentráljunk a következő lépésekre, arra, ami még nyitott, amit még közösen meg kell valósítanunk. Köszönöm szépen, és most Bulcs biztos asszonyi a szó meghallgatta képviselők kérdését, kérdéseit és válaszokat ad a felvetésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a biztatást, az elismerő szavakat. Igen, ez egy fontos lépés. És biztos vagyok abban, hogy nem fogják hagyni, hogy én majd itt a babérjaimon ülve elaludjak. Lesz nyomás az önök részéről, és bár önök nagyon nyíltan, nyitottak kommunikálnak, nem is mindig nagyon barátságosan. Abban az értelemben, hogy sokat követelnek, de azért ez nagyon hasznos volt. Igen, továbbra is fejtsenek ki nyomást ránk, és konstruktív párbeszédet szeretnék én is, üljünk le, találjunk megoldásokat. Ez a legfontosabb így tudjuk elérni az ambiciózus célokat, és ugyanakkor fontos, hogy a légiközlekedés a repülési ágazatban vezetők maradjunk a szolgáltatási részében is. Itt gondolj, folyamatosan gondolnunk kell növekedésre, munkahelyekre is. Szeretnék végigmenni a legfontosabb kérdéseken, felvetéseken, és hogyha még valami valamit nem válaszolta meg, akkor majd írásban fogok kitérni ezekre, mert sajnos rögtön el kell majd mennem, ahogy a válaszai végére értem. Van egy másik konferencia a közlekedés finanszírozásáról, ahol részt kell lennem. Tehát EU ETS, ez a kérdések első blokja. Jelenleg minden opciót vizsgálunk, még semmiről nem született megállapodás, hogy mondjam el, hogy mi fog történni a következő napokban? Ma e, jelenek meg itt először egy másik EU-s intézményben, e, megyek a tanácsülésére, azután hétfőn elmegyek Luxemburgba, ott e, találkozom Kanyete kollégával, és elkészítjük a GMBM-ről a részletes jelentést, 2017 elején fogunk erre visszatérni. Kértek egy hatásvizsgálatot, önök is, igen, hát 2017 januárjában erre is sor fog kerülni, és megvitatjuk a különböző opciókat a vezérelvek motiválnak minket, ezeket el akarjuk érni, és természetesen az EU klíma céljait meg akarjuk valósítani. Ez állandóan itt van előttünk. És ahogyan ígértem, a vörös vonalak, a red line-ok, ezeket nem fogjuk átlépni, ezeket meg fogjuk védeni, és ezekre építünk. A részvétel kapcsán néhány kritikus megjegyzés is elhangzott. A legtöbb ország azért kezdettől fogva ott volt, eh, és sok minden biztató. Guatemala például, Guatemala azért csatlakozott, mert a turizmus számára ez lehetőséget jelent, eh, hiszen eh, részes félként ez a fejlettségnek is egyfajta jele vagy fokmérője sokan, akik még nem csatlakoztak, hát velük kapcsolatban is optimista vagyok. Mondom el, hogy személyes célom az, hogy még hány országot e, nyerjünk meg. E, jelenleg 65, ez a szám 65 ország, és remélem, hogy amikor elindul az önkéntes szakasz, addigra e, még többen leszünk. Az is fontos, hogy az EU még a tárgyalások megkezdése előtt elkészített egyfajta megállapodást. Megígértük, hogy segíteni tudunk azoknak az országoknak, akiknek erre szüksége van. Mert hát egy dolog besvágyott célokat kitűzni, de hogyha nincsenek meg az eszközeim, amelyekkel el tudom érni ezeket a célokat, hogyha kicsit gyenge vagyok, akkor dolgozni kell az eszközökön, amik szükségesek a célok eléréséhez. Igen, az ipar, az egész ágazat, a technológia. Rákérdeznek, hogy milyen technológia, az arányosság rendszere, új anyagok, új szervezési módok, bioüzemanyag, remélem addigra már a negyedik generációs bioüzemanyagoknál fogunk tartani. Ezeket már mind a dekarbonizációs stratégiába is fölvettük, és a közlekedés számára készített kutatási tervben is foglalkozunk ezekkel. Végül Oroszország, Kína. Én arra számítok, hogy Kína teljesen részt fog venni. Kínai partnerekkel jövő héten találkozunk itt Brüsszelben, és állandóan ismételjük a meghívást, újra és újra meghívjuk őket, hogy jöjjenek és társuljanak velünk. Csak hat ország, hat ország nem írta alá a e, szénsemleges növekedés részét ennek a megállapodásnak. E, együtt kell működnünk, és nyomás alá kell helyezni ezt a hat országot, e, mert 191-ben csak hatan nem írták alá ezt a részt. A kiegyenlítő mechanizmusok minősége. Most ez is fontos, még egyszer elmondom, mi kiváló minőségű technikai vitákat akarunk ezekről az offsetekről, és ami a legfontosabb számunkra az, hogy legyenek nagyon kiváló irányítási rendszerek, governance rendszerek, mert tudjuk, hogy vállalatok kötelezettség vállalását majd azért ellenőrizni kell. Ambíciók, hát igen, ez az első kötelező globális megállapodás. A, a gazdaság semmelyik ágazatában nincs még egy ilyen, és a széndiokszid emissziók jelentős arányára kiterjed ez. Tehát folyamatosan foglalkozunk e, ezzel a kérdéssel, nem állunk le most a munkával ezzel a projekttel, és e, természetesen 2027 e, után is ez folytatódni fog. Önök is sokat segíthetnek, mert nagyon sok az akadály, a repülés dekarbonizációjával kapcsolatban. Az önök segítségére is szükségem van, mert ez jóval nagyobb falat, mint amit a bizottság meg tud tenni a közlekedés területén. És nagyon sokat, nagyon sok pénzt veszítünk Nagyon rövidre fogom. Continue informing you. I will always... Továbbra is mindig tájékoztatni fogom önöket, és elfogadom a meghívásukat. Ezt a kérdést az ICAO-val felvetettük. Some others as well, so message has been heard and we hope to improve. Reméljük, hogy veszik az üzenetet, és előre tudunk lépni bioüzemanyagok. Nagyon fontos a következetesség minden ágazatban, természetesen, de mi úgy látjuk, hogy a dekarbonizáció a jövőben ennek a kulcsa a bioüzemanyagok használata. Második, harmadik generációt már említettem, remélem, hogy hamarosan a negyedik generációs üzemanyagok is megjelennek. EU contribution az EU hozzájárulása. Mindegyik európai állam működik a, együttműködik a tovább lépésen. El kell mondjam, hogy ez is egy további hozzájárulás volt, amit meg kell említenem. Kenyette kollégámmal kell ezen közösen dolgoznunk. Folyamatosan egyeztetjük az üzeneteket, tájékoztattuk egymást, és ez is erősség volt ebben a megállapodásban. Ambiciózus koalíció nagyon erőteljes üzenetet közvetített a globális közösség felé. Garanciák. Kedves kollégák, olyasmiféle garanciákat tudok csak mondani, mint bármiről az életben. Én hiszek azokban eh, a nagyra törő célokban, amelyeket az EU fölvállalt eh, a klímaváltozással kapcsolatosan, a növekedési napirenddel kapcsolatosan, és minden közlekedési ágazatban, nem csak a repülésben kell erről gondoskodnunk az autonóm vezetés és nagyon ambiciózus napi rend nagy lépekkel halad előre, illetve hogy alternatív energiaforrásokat használjanak a hajózásban, a kikötőkben, az repülőtereken, karbonnövekedés, semleges repülőtér, ez most a következő cél, a közlekedési ágazat elkezdett valós válaszokat adni ezekre a felhívásokra, hogy környezetileg óvatosabbak legyünk, és tudom, hogy ez nem minden, de mindent megteszünk, amit tudunk. És aztán biztos lesz majd egy új biztos, aki még többet fog tenni, de bizonyos körülmények között én mindent olyan tehetőt megteszek. Illusion. I would like to just say again that what really is important. Végül pedig el kell mondanom, hogy nagyon lényeges, hogy minden intézmény közösen dolgozzon ezen, hogy nyíltan, kritikusak és konstruktívak legyünk egyszerre. Olyan megoldást találjunk, amelyet teljesíteni is tudunk, mindig fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy ez vajon lehetséges-e. Amiben most megalapodtunk, az legalább lehetséges. Holnap lehet, hogy több lesz lehetséges, minden fronton haladnunk kell, de legyünk reálisak. A kihívásokra folyamatosan reagálni fogunk, az EU ETS hitelességet, szavahihetőséget ad nekünk a nemzetközi szintéren is az EU továbbra is teljesíteni fog, globális szinten is, és ennek mindenki pontosan tudatában van már. Ezért is kell minket komolyan venni, mert mi inkluzív megközelítésben dolgoztunk, vagyis hogy egyetlen országot sem lehet kihagyni, és a beruházásokra, befektetésekre szükség van. Örülök, hogy a bizottság 44 milliárd eurót javasolt afrikai és szomszédos országok esetében, hogy a közlekedés valóban fontos szerepet kaphasson eh, ezeknek a forrásoknak a felhasználásában. Fokozatosan eh, majd összeáll a kép, és remélhetőleg elérjük azt, amit szeretnénk vagyis, hogy a magas szintű céljainkat elérjük a klímavédelmi napirendben. Önökkel együtt szerintem ebben sikeresek leszünk, és köszönöm a konstruktív bírálatokat is. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm, hogy ma eljött hozzánk, és hogy ilyen részletesen beszámolt erről a témáról. Köszönöm, hogy a legfontosabb kérdésekre választ adott, és most folytatjuk a napirendünk tárgyalását. I invite Mr. Corbett. Corbett úr. I invite Mr. Corbett to come here, and we can uh, Kérem Corbett úr, felálljon a pulpitusra, és, és folytassuk a munkát az ön napi rendi pontjával. First of all, I would like to thanks. Először is köszönetet szeretnék Corbett úrnak mondani, hogy elfogadta meghívásunkat, amely arra szól, hogy eszmecserét folytasson az ENVI bizottsággal a szavazásunkról. A parlament eljárás rendjének módosítása a szakbizottsági munkát is érinti. Számunkra az közé tárgyalások módosítása érdekesek. A kérdésekről bilaterális alapon már egyeztettünk, remélhetőleg kiegítő megoldást találunk. Szeretnék hangsúlyozni néhány gondolatot a 265-ös módosítással kapcsolatosan. Ez problematikusnak tűnik, mivel a második olvasatban nem a bizottsági javaslaton alapultak a tárgyalások, hanem az első olvasatbeli tá- tanácsi állásponton. Így ez a dokumentum nem foglalkozik azokkal az aspektusokkal, amelyekre kitér a tanácsi álláspont, és nem is reagál erre a javaslattal. A 69-es szabály szól erről. Important, but this is clearly reflected also in Rule 73C. A 73C szabályt is meg kell említenem. A bizottság döntése a tárgyalások megkezdéséről figyelembe kell ezt venni a szavazásban. A 265-ös módosító mellett konkrét módosítók is megjelenhetnek, és Giving the floor to uh, Mr. Corbett, I have to... Corbett úr, A kétoldalú tárgyalások után, amelyek a mai nap zajlottak, egy újabb változatát elkészítettük a kompromisszumos módosítónknak, figyelembe véve Korbetúr észrevételeit, és kiküldtük, vagy majd kiküldjük, a, nem már kiküldtük korábban délután a koordinátoroknak. Uh, Corbett úr, szeretnék meghallgatni az ön álláspontját. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek az MB bizottságban. Ez volt az a szakbizottság, amely uh, úttörő szerepet kapott ezekben a témákban, amikor a parlament uh, először megkapta az együttdöntés hatáskörét. Eredetileg bizonyos területekre vonatkozott, csak ez nem minden területre, és a legtöbb esetben ez a környezetvédelem volt, és a fogyasztóvédelem, tehát úttörő szerepet kaptak az jogszabályalkotási technikák gyakorlásában ezek a szakbizottságok, illetve az intézményközi tárgyalások levezetésében is. Minden esetre a parlamenti eljárások történetében történelmébe már beírta magát ez a szakbizottság. És most az eljárásrend felülvizsgálatában nagyon sok kérdésre kitérünk. Két évig részt vettem egy munkacsoportban, ahol egyébként minden politikai párt képviseletet kapott, és a szakbizottsági titkárságok is egy task force-szal támogatták ezt a munkát. Ez egy átfogó jelentés, Általában ugye a jelentéstevő készít egy szöveget, és ezt lehet módosítani, és véleményt mondani róla. Ebben az esetben e már ez a jelentés két évnyi kompromisszumkeresési munkának az eredménye. Remélem, hogy nem lesz túl sok változás már benne, de persze, ahol nagy szükség van a módosításra, nyitottak leszünk erre is. Amit ön említett, és ami nagyon fontos, az intézmények közötti tárgyalások a második parlamenti olvasat előtt. Vagyis az első tanácsi olvasat és az első parlamenti tanácsi olvasat után történik. Amikor a tárgyalások megkezdődtek, egyértelműnek tűnt, hogy a kiindulási pont a tárgyalások szempontjából az egyes intézmények álláspontja lenne az első olvasatban, a tanácsi pozíció és a parlament plenáris álláspontja. Ez legyen a kiindulási pont. És mindannyian tudjuk, hogy a tárgyalások során mindig kompromisszumot keresünk, ez benne van a szabályunkban és a szerződésben is. A trialógusok, a tanácsával egyeztetések a kompromisszumra irányulnak, mindenkinek valahonnan el kell, valahogyan el kell mozdulni az eredeti álláspontjáról. Persze jól lehet, csak a tanács mozogna, de ez nem túl valószínű. Tehát eh, az első olvasatbeli állásponthoz képest eh, egyértelmű, hogy nem várjuk azt, hogy a parlament tárgyalói azt mondják, hogy ez a mi véleményünk, nem mozdulunk jottányit sem, nyilván nem így fog történni. Viszont a kiindulási pont az, amit a plenáris elfogad. A szabályainkban nem mondhatjuk azt, hogy a szakbizottságok más kiindulási pontot is választhatnak, és ignorálhatják azt, amit a parlament jóvágyott. Ez nem így van, de a szabályokból kiindulva, amikor a tanács álláspontja új, el, új elemeket tartalmaz, amelyekre nem terjed ki az első olvasatbeli parlamenti álláspont, a szakbizottság iránymutatásokat adhat a tárgyaló csapatnak. Tehát a szakbizottság az új elemeket megfontolhatja, és szakbizottsági szinten a plenáris döntése nélkül is iránymutatásokat adhat ki. Az új elem szélesebb körű koncepció, lehet ez egy új tényező, politikai szempont. Ez figyelembe véve a szakbizottság további iránymutatásokat adhat a tárgyalóknak, akik egyébként olyan tárgyalók, eh, akik a szakbizottság soraiból kerülnek ki, ez egy nagyon szoros kapcsolat, és aztán a szokásos eljárás indul el, a háromoldalú egyeztetés, a triológus, amikor a <clears throat> parlament tárgyalói visszajönnek a szakbizottság elé, és beszámolnak a tárgyalások el hálásáról, és arról, hogy ki miben engedhet és miben nem várható, hogy enged, stb. stb. Ez tehát a szándéka ennek a szabálynak, és Lavia úr az egyeztetés alapján azon gondolkodtunk, hogy ezt a szabályzatot hogyan lehet a tervezetben még egyértelműbbé tenni azzal, hogy nem csak a tanács első olvasatbeli álláspontjára hivatkozunk, hanem kimondjuk azt is, hogy a 69. szabályt is figyelembe kell venni, amit ön az előbb említett, vagyis ami meghatározza azokat a kritériumokat, amelyekkel el lehet mozdulni az első olvasatbeli parlamenti állásponttól. Például, hogyha valahol köz, időközben választás történt, akkor ennek az eredményét figyelembe kell venni egy demokráciában, ez szokásos. Úgy vélem, hogy ez elfogadható lesz, és olyan szöveg születik, ami a gyakorlatban elfogadható a szakbizottság számára és más szakbizottságok számára, és köszönöm szépen a szót. Thank you very much. Köszönöm. Azt kell, hogy mondjam, Szeretném hangsúlyozni, hogy a ma délelőtti egyeztetés után az iránymutatásokról beszéltünk, módosítókról is a tárgyaló csapat számára. Sorry. Sorry. Elnézést, akkor elismétlem az egészet, nem volt bekapcsolva a mikrofon. A ma délelőtti találkozó után kiegészítettük egy ponttal ezt az iránymutatást, That is uh, more clear for us. hogy világosabb legyen, hogy milyen alapon akarunk dolgozni, és hogy egyértelműen bevonjuk a szakbizottságot és a tárgyaló csapatot ebbe a folyamatba. Most megnyitom a vitát, Torvalds úr először kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy itt lehetek. Sok területen találtunk közös érdeklődési területet, remélem, hogy itt is majd ez fog történni megpróbálok elképzelni egy olyan helyzetet, amelybe ez a szakbizottság kerülhet. Nagyon érdekesen fogalmazott, hogy a, az MV bizottság már beírta magát a parlamenti demokrácia történetébe. Persze sokféleképpen lehet értelmezni. After the elections for the second reading. A választások után a második olvasatban az ILUK dossziéval foglalkoztam, és ez, ez mindig is az ENVI és az ITRE közös hatáskörébe tartozott, ami persze tovább bonyolítja a helyzetet. Az első olvasatban az ITRE külső résztvevő volt, de ahhoz, hogy az ügy a trialógusok után is tovább haladjon. Folyamatos tárgyalásra volt szükség azokkal, akik kívülről követték ezt, és nem tudtuk figyelembe venni az ő álláspontjukat. Olyan helyzet állt elő, amikor a második olvasatban is nagy problémák merülhettek fel, tehát kiindulva a megosztott hatáskörből, ami ebben a házban nem szokatlan, tudnunk kell, hogy egy trialógus a második olvasatban mennyire lehet nehéz, vagy általában mennyire nehéz. És a technikai megvalósítás is nagyon nehézkesnek ígérkezett, mivel volt két eltérő nagyon technikai jellegű irányelv, ahol az egyik olvasat, vagy az egyik megfogalmazás mindent elronthatott. Tehát technikailag ez egy nagyon nehéz feladat volt, és ideológiailag is sok kérdést felvetett, <clears throat> mert a különböző frakciók még ha voltak köztes álláspontok is, nagyon határozott véleményt alakítottak ki az ügyről. Ez az a helyzet, amikor olyan szabályokat tudunk létrehozni, amikor nagyon nehézé vagy nagyon bonyolultá válik, hogy mindezeket a dolgokat figyelembe vegyük. Are you, do you all have the movement trolls in your valley? Do you actually understand? És ilyen kérdések merültek fel, hogy ti tulajdonképpen értitek-e, hogy a valós élet miről szól? Mm, that's the problem we are running into, and it would be, of course, mm, if not a catastrophe. Uh, Természetesen mindez nem tragédia, de nagyon nehézkes a demokrácia szempontjából, és a parlament nek a tárgyalásokban elfoglalt helyzete szempontjából, ha túl szűken értelmezett szabályokat hozunk létre, és a valós helyzetben ezeket nem nyitjuk meg. also be here to get, give her view of, of, of the situation because she was also in charge of a... Frederik és uh, uh, egy második olvasatbeli ügyért uh, volt felelős, sajnos ő most nincs itt. Ezekre a háttér dolgokra nem kell külön magyarázatot adnom. Uh, az ön uh, megközelítése ezzel az ügyel kapcsolatosan nagyon érdekes számunkra. Julie Gerling. Thank you, Chairman. Um, thank you, Richard. I, I, I just wanted to mention another Köszönöm szépen. Még egy forgatókönyvet szeretnék megemlíteni, és ugye itt van a jelentéstevőnk is. Ez is egy olyan anyag, amely átkerült a parlamenthez. A mandátumok kapcsán gondunk volt, hiszen volt egy keretrendelet tulajdonképpen itt a szakbizottságban, amely, amely egy másik bizottság munkáját meghatározta, ez pedig élelmiszer élelmiszer szabályozás volt ebben a szakbizottságban, illetve e, egy másik téma a mezőgazdaságnál. Itt plenáris mandátumunk volt, ott pedig e, szakbizottsági mandátumuk volt. Tehát ez azt jelenti, hogy két szakbizottság ellentmondásban állt e, egymással. És végül a jelentéstevő valahogy kimanőverezett ebből a konfliktusból, azonban fölmerült annak a kérdése, hogy van-e, hogy, hogy melyik mandátum az erősebb, mert szerintünk a plenárisra szóló mandátum erősebb, mint a pusztán szakbizottsági mandátum. Hát nem tudom erről hogyan vélekedik. Elnök, köszönöm szépen, Konecsna következik. Děkuji, pane předsedo vážený pane zpravodaj. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, egy hosszabb beszédet készítettem elő, de ezt most rövidre fogom. Értem hogy hatékonyabbá akarjuk tenni, és gyorsabbá jogalkotási eljárást, de azt hiszem, hogy ez csak a jelenlegi változtatások csak a nagy politikai frakciók malmára hajtják a vizet, és elnyomják a kisebb politikai áramlatok képviselőit. Itt két kompromisszumtervezet van, és legalábbis az elsőből azt érzem, hogy ez a szakbizottság rugalmasságát próbálja csökkenteni a plenárissal szembe, ez pedig nem elfogadható, hiszen a hiszen nagyon gyakran a nagy politikai frakció képviselői másképp beszélnek a szakbizottságon, mint ahogy plenárison szavaznak. Ez pedig azt mutatja, hogy bármit, a, bármit csináltok a szakbizottságban, mi bármit megtehetünk a plenárison, és aztán majd tárgyalunk. Az 1B kompromisszum tervezetre szeretnék konkrétan, konkrétan rákérdezni. Ön szerint milyen iránymutatásokat fogadhat el a szakbizottság, és hogyan lehet ez kötelező érvényű a többi tárgyalásokra vonatkozóan, és a szakbizottság ezt később megváltoztathatja, hiszen számomra ez a kompromisszum csak azt a célt szolgálja, hogy megkössük a saját kezünket a jövőben, illetve nem hivatalos tárgyalási ö, csatornákat nyisson meg. A holnapi szavazás előtt rávilágítani ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Mielőtt megadom a szót uh, Corbett úrnak, szeretném elmondani, hogy uh, ma a 69-es cikkre utaltunk ma délelőtt, amely egyértelműen fogalmaz a különböző aspektusok tekintetében. Szerintem ez nagyon hasznos. Aztán beszéltünk a módosítók formájáról is, hiszen tiszta, egyértelmű vitákat szeretnénk, és egyértelmű szavazást, nem csak a tárgyaló fél javaslatait szeretnénk látni. Véleményünk szerint ez javítható. De meg is adom a szót Corbett úrnak hogy elmondja a saját véleményét. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes uh, témák merültek föl. Nos, először is, hadd mondjam el, uh, hogy ugye beszéltünk a választás után örökölt uh, kettős bizottsági mandátumról. A 69-es cikk már kimondja, hogy ilyen körülmények között a parlament új, fog, új dolgokat fogalmazhat meg, tehát eltérhetünk az első olvasattól. Nem lenne nagyon demokratikus az, hogyha nem tudnánk reagálni arra, hogy a politikai ö, súlyozás megváltozott. Tehát ez mindenképpen szabadságot ad arra vonatkozóan, hogy eltérjünk az első olvasati állásponttól, ami pedig azt a kérdést illeti, hogy mi a helyzet akkor, amikor más szakbizottsággal osztjuk a felelősséget. Hát ugye ez minden eljárás esetében ez egy további bonyodalmat jelent természetesen. Bármit is tegyünk annak érdekében, hogy megoldjuk a helyzetet a másik bizottsággal, az rendben van addig, amíg ez nincs ellentmondásban a parlament által elfogadott első olvasattal. Egy egyszerű példával élnék. A parlament álláspontja az, hogy valami 75% legyen, a tanácsé 25%. Egyértelmű, hogy a parlament, parlament tárgyalójának a mandátuma az, hogy a 75%-ból induljon ki, és aztán kompromisszumokat kössön azért, hogy megállapodás szülessen. Azonban, amit a parlament nem tehet, vagy a bizottság, szakbizottság nem tehet, nem mondhatja azt, hogy nekünk 90%-ról kellene indulnunk. Tehát a kiinduló pontot a, jóvá hagyta a parlament, illetve ott van a tanács álláspontja. Ez a két e, margó, vagy marzs, ami között meg kell találni a kompromisszumot, és tulajdonképpen ez a szabály pontosan ezt mutatja. Ez azt jelenti, hogy a lehető legjobb kompromisszumot megkeresheti az ember, tehát erre szabad kezet ad, megnézhetjük, hogy hol az, ahol hol kell erősebbnek lennünk, hol lehetünk engedékenyebbek, és itt ugye van némi játéktér, amit nem tehetünk meg, az az, hogy teljesen más irányba túllépjük a parlamenti első olvasatot. Nos, remélem, hogy ez így már világos, remélem, hogy ezzel tisztáztam a kérdést. Igaza van, a szabályoknak nem az kellene, hogy legyen a célja, hogy megnehezítsék a munkánkat. Azonban, amit nem tehetünk meg, nem tehetünk valamit be egy szabályba, tehát például olyat nem mondhatunk, hogy a szakbizottság ignorálhatja azt, ami a plenárison történik vannak sokan, akik azt mondják, hogy nos, ez nem tetszik nekünk, nem tetszik az, hogy a plenárison haladt a dolog, e, hát ezt egyszerűen hagyjuk figyelmen kívül, ignoráljuk. Ugye ezt nem tehetjük meg, hiszen a parlament valamilyen módon nyilatkozott, és ezt figyelembe kell venni, úgyhogy ez a Görling asszony kérdésre adott válasz is. Természetesen a plenárisi, plenáris mandátuma erősebb intézményi szempontból. De talán most kellene még valamit megemlíteni megemlíteni az eljárási szabályzatból, ez pedig az első olvasati tárgyalási sorozat, amikor a szakbizottság úgy dönt, hogy trialógust nyit meg első olvasatban, miután elfogadta a jelentését, de még mielőtt az plenárisra került volna, ezt, ezt a döntést majd a jövőben ugye a plenárison bejelenti. 20 négy órán rendelkezésre az ellenvetésekre. Hogyha ellenvetés van, akkor szavazunk, igen, nem, a szakbizottság tovább lépés tárgyal, vagy nem. Hogyha nem, akkor plenárison megvan az első olvasat, és utána tárgyalunk. Ez garantálja, ez az eljárás garantálja azt is, hogyha nincs ellenvetés, akkor a szakbizottság tulajdonképpen megkapja ezt a plusz legitimitást, tehát a parlament helyeslését, vagy a rábólintását, és akkor így tud tárgyalni. Ez egy hallgatólagos megállapodás. Penyeskasszony? Nem. Itt nem összeesküvésről van szó, hogy a nagyobb frakciókat segítsük. A munkacsoport, amely a szabályok felülvizsgálatával foglalkozik, minden egyes frakcióból rendelkezik taggal, illetve egy független ö, képviselő is dolgozik ebben a munkacsoportban, tehát konszenzusos a megközelítés, és egyáltalán nem próbálunk senkit megkerülni, hanem azt akarjuk, hogy a parlament hatékonyabban és jobban működjön. Ez mutatja természetesen azt a, azt a tényt, hogy a parlament amennyiben döntést hoz, a parlament egésze, egészének a hangja erősebb, mint a szakbizottság, szakbizottság hangja. De ugye a szakbizottságnak is szüksége van mandátumra, ez ugye lényeges a gyakorlati munka szempontjából. Amikor a tanácssal tárgyalunk egy második olvasatban, és megszületik az eredmény, ki és hogyan fogja azt mondani, hogy Ú, nem vagyok benne biztos, hogy az iránymutatás a megfelelő eljárásrend alapján került elfogadásra. Nem. Ez, ez, ezt nem kérdőjelezzük meg. A, azt a szót, hogy iránymutatást, azt nagyon, nagyon gondosan választottuk meg, némi rugalmasságot tartalmaz, némi rugalmasságot ölel föl. Tehát a, ugye itt a módosító szó hangzott el, itt azt fogadhatjuk el, hogy módosítók formájában, tehát a tanács álláspontjához benyújtott módosítók formájában, így tudom kiegészíteni. Nem tudom, hogy a képviselő, meg, képviselő elégedett ezzel. Tovább úr, igen. Igen, egy apró kérdés, hogyha megengedi. Megemlített egy példát, a 75 és 25 százalékot. Abban az esetben, amikor adatokról beszélünk, akkor könnyű azt mondani, hogy itt van a plenáris álláspontja. De általában sokkal bonyolultabb a megfogalmazás, hogy mi kerül ki ebből, az lehet, hogy egy kicsit bonyolultabb, mint az ön tankönyvszerű példájában, és emiatt aggódom. Nem tudom, hogy hogy tudunk-e tovább lépni akkor, amikor nem ennyire egyértelmű szavakról van szó, hanem bizonytalanabb, tehát nem számokra, hanem bizonytalanabb szavakra. Balcó úr, elnézést nem láttam korábban. Nem kívántam hozzászólni, de Torvalds úr másodszor szót kapott, és szeretnék reagálni az elhangzottakra. Bár független képviselőként nem voltam és nem is leszek tárgyaló delegáció tagja, de szerintem egy nagyon lényeges elvi kérdésről van szó Elfogadjuk-e, hogy népképviseleti parlamentnek vagyunk a tagjai? A népképviselet azt jelenti, hogy nem szakértői döntések születnek, hanem minden egyes képviselő fel van arra hatalmazva, és kötelessége, hogy a legkülönbözőbb szakterületeken ő, mint a plenáris ülésen résztvevő képviselő döntést hozzon. Nem úgy működik a nemzeti parlament sem, hogy amikor egészségügyi kérdésről van szó, akkor bejönnek az orvosok. Ha költségvetés kell jóváhagyni, bejönnek a közgazdászok. Azt jelenti a plenáris ülés, ahol a népképviselet érvényesül, hogy adott esetben laikus képviselők bizonyos területen kellő felelősséggel minden kérdésben neki kell meghozni a döntést. Tehát amikor egy nagy frakció kap egy szavazó listát, ez nem mentesítőt arról, hanem a szakterülete, hogy az a kötelessége vagy felelőssége döntést hozzon. Ez egyben azt jelenti, hogy természetesen az erősebb és egyértelmű mandátuma a plenáris ülés döntésének van. Nyilván ennek a bizottságnak az elkötelezettségét a klímavédelem tekintetében pontosan az a hasonlat alkalmas rá, amit ön mondott, hogy egy adott ö, cél elérésére 40%-ot meghatározó plenáris ülés, az elkötelezett képviselők itt elmennének tárgyalni 50%-ról, holott ebben a tekintetben tudomásul kell venni, hogy az erősebb mandátum a plenáris ülésé, ahol valami képviselő részt vehet a döntésben. Köszönöm szépen! Thank you very much. I don't know if you want to react. Köszönöm, nem tudom, hogy kíván-e reagálni rá. Tavász úr megemlített valamit ugye a számokkal kapcsolatban, hogy ez túlságosan könnyű ez a példa, és bonyolultabb akkor, amikor szövegről van szó, szavakról. Ugyan könnyű, könnyű panaszkodni, hogy eltértünk az eredeti az eredeti állásponttól, mivel nem konkrét szavakról van szó, ezért tulajdonképpen ez védi a saját álláspontunkat. Uh, Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nagyon hasznos volt ez a mai ülés. Tisztáztunk egy-két fennálló kérdést, holnap fogunk szavazni erről a témáról. Most pedig az ütemtervet szeretném meg bejelenteni. Az MV-ben holnap szavazunk, az AFKO november 7-én vagy 8-án szavaz majd, és a plenárison pedig decemberben szavazunk erről témáról. Köszönöm szépen, és akkor ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk, térjünk át a következőre. The next point it is uh, information exchange rewarding system and a következő napirendi pontunk új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információ, csere, riasztási rendszer, kockázat értékelés. Krisztián Buzoly az előadónk. Mindjárt megadom neki a szót, és kérem, hogy mondja el a véleményét a véleménytervezetről. Köszönöm, elnök úr. A pszichoaktív anyagok használata nagy veszélyt jelent, évente több millió ember életére és egészségére, nagyon akasztó jelenség. Az új pszichoaktív anyagok olyan anyagok, hogyha ezeket beveszi valaki, akkor ez nagyon károsan érinti a kognitív képességeket, és más károsodást is okoz. Az új pszichoaktív anyagok kapcsán mm, összesen 101 ilyen anyagot hasonlított, azonosítottak be. 2014-ben ezekre vonatkozik a korai riasztási rendszer. Az NPS, az az új pszichoaktív anyagok nagy veszélyt jelentenek az egész társadalomra, az anyag használói számára az elmúlt néhány évben nagyon gyorsan megnőtt a különböző pszichoaktív drogok iránti kereslet, mint egy több mint 450 ilyen anyagot figyelnek már az EU intézmények, ez kétszer annyi, mint amire az ENSZ drogkonvenció egyezménye vonatkozik, mint megfigyelendő kábítószer. A korai riasztási rendszer, a kockázat értékelés alapján azt mondhatjuk, hogy gyors és hatékony fellépésre van szükség. Az egészségi kockázatokat kiemeli a jelentés, értékeli a biztonsággal kapcsolatos kockázatokat az új pszichoaktív drogokkal kapcsolatban. Fontos, az, hogy jó minőségűek legyenek az adatok, ezek összehasonlíthatók legyenek, monitorozni kell a kábítószer eh, használatot, eh, itt eh, nemzetközi összehasonlításokat kell tenni, de ez csak jó adatminőség esetén lehetséges. Módszertani és következetlenségekkel is találkozunk az értékelésben. Hatékony beavatkozási stratégiákat, cselekvési terveket kell hosszú távon kidolgozni. Amikor a az egészségre gyakorolt káros hatásokról beszélünk, akkor az új pszichoaktív anyagok toxicitását és más anyagokkal kapcsolatos kölcsönhatását is figyelembe kell venni, valamint a korábbi állapotokat. Valószínűleg pedig benyújtok majd néhány módosító indítvány, elsősorban az egészség és biztonsági értékeléssel fognak ezek vonatkozni, és örömmel várom az együttműködést a többi árnyék elő, az árnyék előadókkal. A titkesság minél előbb megszervezi majd az első találkozót az árnyék előadókkal, és utána majd visszatérek ide is a szakbizottságba, és beszámolok mindenről. Köszönöm. Nem tudom, hogy a kollégák közül ki kíván szólni. Szerimovics úr. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, kedves kollégák, hogy bár ez egy marginális kérdés eh, ebben a szakbizottságban, de alapvetően nagyon-nagyon fontos dologról van szó. Akinek gyereke van, az tudja, hogy milyen hamar, a tinédzserek az interneten is hallanak ilyen pszichoaktív drogokról. Nagy a veszély. Köszönöm a az előadónak a kitűnő munkát. Ez a tervezet kiváló alapja lesz a további munkának. Nem lassul le az új pszichoaktív anyagok hoz a hozzáférés, sőt ennek az ellenkezője az igaz. A, vannak a, a cannabis, az metafin és a kokain, a heroin helyébe lépnek sokszor ezek a szintetikus drogok. Könnyen hozzáférhetők globális hálózatokon, harmadik országokból, ahol nincsenek, nincs megfelelő szabályt, érkeznek ezek a drogok az EU-ba. Nagyon kifinomult marketing technikákat alkalmaznak, hogy megkerüljék a fogyasztóvédelmi élelmiszerbiztonsági szabályokat. Vannak olyan termékek, kell nyíltan kereskednek az európai piacon, mint egyfajta természetes vagy növényi termék, mint a növényi termékekkel. Valamire ráírják, hogy nem alkalmas emberi fogyasztásra és így a nemzeti és európai szabályozó hatóságokat is megtévesztik. Mondom, nem kell tovább magyarázkodni, hogy miért annyira fontos, hogy az EU fellépjen borzasztóan komoly kérdésről van szó. Az Európai Parlament éppen ezért már két eredeti bizottsági javaslatról is fogadott el állásfoglalást 2014 áprilisában, de közben a tanács nem fogadott el általános megközelítést. Mindezekből kiindulva határozottan azt gondolom, hogy ez a jogalkotási javaslat, ami szigorítani, erősíteni akarja a korai riasztási rendszert és különböző eljárásokat vezet be az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban, mindenképpen üdvözlendő. A szakértelemre van szükség, hiszen és ezért a mi bizottságunk az illetékes liberális szabadság mellett fontos szerepet játszik. Itt nagy spektrumú termékről van szó, van, amit élelmiszer kiegészítőként árusítanak, van, amit fitness termekben, van, amiket vannak olyan anyagok, amelyeket kísérleti új anyagként árulnak, más termékeket, és nagyon innovatív módon, mondjuk csak interneten keresztül, nagyon, nagyon mozó csomagolásban próbálnak értékesíteni. Ezért nagyon fontos, hogy reagálnunk kell erre a nagyon-nagyon széles skálán mozgó termék megjelenítésre. Másodszorban, amikor nincsenek tudományos adatok, amelyek bizonyítanák, hogy milyen káros hatása van egy ilyen anyagnak, akkor lépett csak fel az EU. De hát ha már elég adatunk van, akkor addigra megjelenik egy új pszichoaktív anyag. Ezek nagyon-nagyon gyorsan jelennek meg új és új, új pszichoaktív anyagok a piacon. És amikor még kevés adat támasztja alá, hogy egy konkrét termék milyen beszélt jelent az egészségre, akkor is szerintem gyorsan és hatékonyan kell reagálni az EU-nak. Fel kell valahogy oldani ezt a dilemmát. Harmadsorban a tagállamok és az illetékes intézmények kell, hogy biztosítsák, hogy a felhasználó barát módon tájékoztassák az embereket, a lakosságot a riasztási rendszerről és a kockázati értékesítési eljárásról, hiszen itt a legsebezhetőbb csoportról, a fiatalokról van szó, 101 új pszichoaktív anyagról korábban még nem is tudtunk, nem kerültek rá a listára. Ezek nagyon gyorsan kerülnek piacra, és ugyanolyan gyorsan el is tűnnek. Tehát a felhasználó barát tájékoztatás rendkívül fontos az új pszichoaktív anyagok elleni küzdelemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Konecsna asszony. Köszönöm, és én is köszönöm az előadónak hogy elkészítette ezt a tervezetet, és kidolgozott javaslatokat. Az új pszichoaktív anyagok esetében hát a szélvalom harcot folytatunk, és tulajdonképpen tudjuk, hogy ezt a harcot nem is nyerhetjük meg. Legalábbis nagyon nehéz csökkenteni az MPS-ek kockázatát, azt a kockázatot, amit ezek az új pszichoaktív drogok jelentenek. Kutatási eredmények alapján be lehet tiltani az, ezeket az MPS-eket, de addigra már bizonyítani kell, hogy az egészségre károsak de hát addigra már annyi idő telik el, hogy a dílereknek már bottal üthetjük a nyomát, azóta már kifejlesztettek egy új anyagot, ami már megszerezhető a piacon. Tehát ezért mondtam azt, hogy ezt a csatá, vagy ezt a harcot nem tudjuk megnyerni. De mégis, az a feladatunk, és Köszönöm az előadónak a munkáját még egyszer. A mi feladatunk az, hogy hatékonyabbá tegyük a korai eh, riasztási rendszert. Ennek rugalmasabban kell működni. Egy adott pillanatban legalábbis olyan helyzetbe kell lennünk, hogy tudjunk eh, cselekedni, és legalább tudjuk figyelmeztetni mondjuk valamelyik szomszédos eh, országot a szabad áruforgalom esetében is nagyon könnyű keres, könnyű ezeket az anyagokat is eljutatni más országokba, ezért fontos, hogy legalább riasszuk, értesítsük a szomszédos országot, ha erre bukkanunk. Ki kell emelni a pseudoefedrineket? Ezeket időnként gyógyszer cégek forgalmaznak az európai piacon. Ezek teljesen legálisan hozzáférhetők, és azután Csehországban az permidint vagy a crystal mess nevű anyagot állítják aztán elő ebből a prekurzorból. Csehországban időközben már sikerült ezt az aktív ható anyagot, ami nálunk már nem forgalmazható szabadon, még mindig felhasználni, mert tudják, hogy hogyan tudják főzni ezeket a tablettákat, és abból ezt a kristalmeszet előállítani. Ez a pseudoefedrin, a pseudoefedrinek egy olyan hatóanyagot jelentenek, amire a természetnek igazából a szervezetünknek nincs szüksége. Csehországnak is be kellene tiltani a pseudoefedrineket. Igen, keveset tudunk tenni az új pszichoaktív anyagokkal eh, szemben, de legalábbis eh, azoknál a gyógyszereknél, ahol már tudjuk, hogy visszaélnek velük, hogy a prekurzorokat eh, felhasználják kábítószer előállításra, ott kellene beavatkoznunk és valamit tennünk, mert az ilyen boszorkán konyhákban aztán könnyen előállítják ezekből a prekurzorokból az új pszichoaktív drogokat. A bűnözők, vagy azok, akik MPS-szel dolgoznak, hát őket nagyon nehéz lesz feltartóztatnunk, vagy megakadályoznunk ebben a tevékenységben, de azért egy kicsit meg tudjuk nehezíteni a munkájukat, és legalábbis kellemetlenkedni azért tudunk nekik. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőit kérem, hogy szintén mondja el a véleményét a véleménytervezetről. Ute Stiegel, a DG Home-nál a kábítószerelmes részlegnél dolgozom. Hogy már elhangzott, ez a javaslat egy két javaslatból álló csomag része, már 2013-ban benyújtotta ezt a bizottság, és az is elhangzott, hogy a tanács sem tudott tovább lépni a két javaslattal kapcsolatban. Ez a javaslat, amit most nyújtunk be, ez módosítani akarja az EMCD eh, alaprendeletet. Ez egy kompromisszum eredménye, ami még a holland elnökség alatt eh, valósult meg, és eh, ennek alapján változtattunk a megközelítésen, és a korai riasztási rendszer és a értékelés rendszerét integráljuk az MCDDE rendeletbe. Ezeket a rendeleteket korábban a 114-es cikk, a belső piacra vonatkozó cikk alapján kívántuk alkalmazni, de valószínűleg a bizottság ezt vissza fogja vonni, majd a 2017-es munkaprogramjában ezt a korábbi javaslatot. Tehát itt egy csomagról van szó, még mindig egy irányelvről, tárgyal tovább a tanács, a tanács elnökségek, az alapszerződés 83. cikke, a büntetőjoggal foglalkozó cikk cikke tekintette jogalapnak, ezért lehet Európa szinten is, az EU-nak is foglalkozni, vagy fellépni az új pszichoaktív anyagokkal szemben és büntető jogi rendelkezéseket is alkottatnak a tagállamok ezekre az anyagokra. Az, amit ma itt hallottam, igen, a az új pszichoaktív anyagok elleni küzdelem önök szerint is igen fel kell, hogy gyorsuljon. Ez a javaslat sok minden tartalmaz, ami kicsit leegyszerűsíti az eljárást, és jelentős mértékben lerövidíti a határidőket az MCDDE számára, de minden más a folyamatban résztvevő szereplő is sokkal jobban tudja majd kezelni az új irányelv alapján az MPS-eket. Köszönöm, és Buzói úrnak adom még, még egyszer a szót. Csak nagyon röviden köszönöm Szimonovics úrnak és Kanecsna asszonynak a javaslataikat, és az, hogy ilyen nyitottan állnak hozzá ahhoz, hogy tovább javítsuk ezt a szöveget. Ahogyan mondtam, hamarosan megszervezünk egy találkozót az árnyék előadókkal. November Október 19, déli 12 a módosítók benyújtásának határideje angol nyelven. Novemberben lesz a szavazás, az Európai Bizottság szövegjavaslata valóban jó, tartalmaz sok komponens, amivel tényleg erősíthetjük a riasztási rendszert, tehát fontos, hogy minél gyorsabban elfogadásra kerüljön ez az új jogszabály. Köszönöm szépen, és akkor be is fejezhetjük a mai ülést. Holnap 10 órakor találkozunk. Még mielőtt lezárnám, elnézést valamit elfelejtettem, módosítók benyújtásának határideje október 19 déli 12 óra angolul, szavazás a Libeszat Bizottságban november 17-én lesz.